Uh, Jó reggelt kívánok, kollégák! Edward Macmillan Scott kollégánk szerette volna elkezdeni ezt az ülést, de ma akkora dugó van Brüsszelben, hogy bent ragadtak valahol a forgalomba Paul McCartney-val. 5-10 percen belül itt lesznek, és eh, addig is elkezdjük nélküle. Az ő ő ötlete volt, hogy hívjuk meg Paul McCartney-t és Pacsauri urat, aki már itt van körünkben, és el is kezdjük ezt a meghallgatást a klímaváltozásról és az élelmiszerbiztonságról. Nagyon érdekes témáról van szó. A világ vezetői jövő héten összegyűlnek Kopenhágában. Tehát nagyon időszerű ez a mai ülés. Mit is kell tenni Kopenhágában? Egy globális, az egész világra kiterjedő, kötelező érvényű megállapodást kell ott elérni. Nem szabad szabad a várakozásainkat alább venni el kell érnünk, amit szeretnénk, mert az idő ellenünk dolgozik. Tehát nagyon határozottan kell fellépnünk. Európának vezető szerepet kell játszania. Mi tettük le a legambiciózusabb javaslatot az asztalra. Az intézkedések, például a szénmegkötés, az autók kibocsátásának, a repülők széndiokszid kibocsátásának csökkentése, illetve az erőfeszítések megosztásáról szóló irányelv, amely irányelv, amelyet a tanács és a parlament nemrégiben elfogadott, mind jelzik az Európai Unió elszántságát. Azt, hogy mi komolyan vesszük ezt az egész ügyet. A múlt héten az Európai Parlament a klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglást fogadott el abszolút többséggel. Az volt az üzenetünk, hogy a fejlett országoknak 25-40%-kal kell 2020-ig csökkenteniük a kibocsátásokat, míg a fejlődő országoknak a kibocsátás növekedését kell visszafogniuk a szokásos üzletmenethez képest 15-30 százalékkal. Azt is mindenki tudja, hogy mit értünk fejlődő országok alatt. Az Európai Unió szolidaritást mutat a fejlődő országok felé. Az EU hozzájárulása a fejlődő országok alkalmazkodásához, illetve a károk enyhítéséhez legalább 30 milliárd euró lesz 2020-ig. 5-7 milliárd euró évente. Ez egy ilyen alap finanszírozás lesz, és aztán ez emelkedni fog minden évben. Ez egy bizalmi kérdés, és egy hitelességi kérdés. Hitelesek maradhassunk a fejlődő világ szemében. Az EU tehát már elkezdte a munkát. Az EU teljesíteni fogja a jelenlegi kiotói célkitűzéseket, sőt, túl teljesítik. Hölgyeim és uraim, ideje, hogy a nemzetközi közösség komolyan vegye a felelősségét, és megpróbáljon egy közös megoldást találni. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok kormánya sem bujkálhat az amerikai kongresszus szoknyája mögé. Obama elnök úrra is számítunk, látható vállalásokat kell tennie. Emellett Kínára is számíthatunk, akik megígérték, hogy 20%-kal csökkentik a kibocsátást 5 éves a hatékonyságot növelik 20%-kal 5 év alatt. India is egy javaslattal áll elő alternatív szöveget csinálnak. A G77-ek tehát elkötelezettek a komoly intézkedések mellett. Hadd említsek még valami fontos dolgot, kedves kollégák. Egy igazi európai energiapolitikára van szükségünk a klímaváltozás elleni eh, politika rendben van, de mások számára az energiapolitika magába foglalja az energiaellátás biztonságát is, mert eh, egyes tagállamaink eh, úgy gondolják, hogy ez sérülékeny. Mi mind a kettőt értjük ez alatt, ugyanis nem tudunk az energiaellátás biztonságának meg teremtése nélkül fellépni a klímaváltozás ellen. Egy új európai energia közösségre van szükségünk, szolidaritásra, a fogyasztásban és az energia megvásárlásában, biztosításában. Szükségünk van ilyen struktúrákra, amelyek megfelelnek a 21. századnak új energiaforrásokra, alacsony széndiokszid kibocsátású fosszilis üzemanyagokra, tüzelőanyagokra van szükség. Egyik tagállamunk sem tudja ezt egyedül megtenni, ugyanakkor nem engedhetjük meg azt sem magunknak, hogy ne lépjünk. Így tudjuk csak biztosítani az európai befektetések fenntarthatóságát. Hadd emlékeztessek arra, hogy a Lisszaboni szerződésben van egy nagyon fontos kitétel, az energiaellátás és energiapolitika keretein belül megvalósuló szolidaritás. A szolidaritás pedig a közösségünket jelenti, azt, hogy biztonságos legyen Európa energiaellátása, és alacsonyak legyenek a széndiokszid kibocsátások. Pozitív tettekre van szükség a klímaváltozás elleni fellépésben. Békét kell kötnünk a bolygónkkal, de mégis mit tehetünk ennek érdekében? biztos vagyok abban, hogy a szokásainkat is meg kell változtatni. A klímaváltozás elleni fellépés során meg kell változtatni, hogy milyen autót használunk, milyen házakban élünk, és milyen háztartási eszközöket használunk egyszerű dolgokról van szó, tisztább üzemanyagok, jobb szigetelés, ezek nélkül semmilyen kötelező célkitűzést nem tudunk elérni. Az egyik szokás, amit meg kell változtatnunk, az a táplálkozásunk. Nem mindenki akar vegetáriánus lenni. A lányom vegetáriánus, már tíz éve, én nem. Sajnálom. De mindenki kibírja, hogy egy napig ne egyen húst. Heti egy napig ne egyen húst. Ez Paul McCartney egyik gondolata, ugyanis a kevesebb húsfogyasztással kevesebb lesz a kibocsátás. Ma egyébként a parlamenti étkezdében a menü több mint fele húsmentes étel lesz. A húsmentes hétfő kampány egy ilyen gondolat, ugyanis eh, úgy gondoljuk, hogy a húsfogyasztás globális felmelegedésre gyakorolt hatása teljesen egyértelmű. Nem tekinthetünk el azoktól az intézkedésektől sem, amelyekre a saját otthonunkban keríthetünk sort, eh, vagy helyi szinten. Egy Beatles dalt említenék, Here Comes the Sun, ez volt a címe. Remélhetőleg az elkövetkezendő években e, is mondhatjuk ezt, olvad lassan a jég, jönnek a hosszú hideg nyarak, e, telek, reméljük, hogy a napot viszont továbbra is láthatjuk. Mindenkinek minden jót kívánok! Thank you very much indeed, President. Okay. Köszönjük még egyszer Macmillan Scott alelnök úrnak. Ő volt az, aki javasolta ezt a mai eseményt, és az e- Európai Parlament elnöksége elfogadta ezt a javaslatot. Kiváló ötlet volt ez, hogy az Európai Parlamentbe elhozza Pacsauri professzort és Paul mccartney a két az éghajlatváltozás témájában két ilyen fontos embert. Nagyon örülök, hogy végre ideért, parancsoljon önöntől önvezeti az ülést. Sajnálom, hogy a saját meghallgatásomról elkéstem. Mindenkit én is üdvözlök. Az elején azt szerettem volna mondani, ha nem késtem volna, de hát jövő héten kezdődik a kopenhágai csúcs, és a mai meghallgatás témája általában kevés figyelmet kapott. A 2006-os FAO jelentésből is kiderül, hogy az üvegházhatást kiváltó gázok tekintetében az állattartása az nagyobb aránya 18%-kal siklatban, mint a közlekedés, ami 13%-át adja ezeknek a gázoknak. Nagyon sok összetevője van ennek, a fel, mezőgazdaság, a fejlesztéspolitika, a környezetvédelem, és parlamenti kollégáinktól nyilván hallunk majd erről, a, az IPCC elnökétől, Rajendra Pachauritól is fogunk erről hallani, illetve Sutter úrtól, Olivier de Sutter úrtól, aki az ENSZ külön Eh, megbizotja ebben a témában, illetve természetesen Sir Paul McCartney-tól, aki a, keve, a húsfogyasztás csökkentésével a kibocsátott eh, gőgázok mennyiségét csökkenteni kívánja. Az az 5-7 millió ember, aki Kínában ö, eh, börtönökben van, börtöntáborokban ö, van fogvatartva, és egyáltalán nem, kap, nem ehetnek húst. Bizonyos szempontból magunk is dönthetünk úgy, hogy hozzájárulunk az éghajlatváltozás felgyorsulásához, kevesebb hús, kevesebb üvegházhatást kiváltó gáz kibocsátás jelent. Yeah, ladies and gentlemen, dear friends. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen Edward meg Milenc Kattnak és Jerzy Buzek elnök úrnak, hogy ilyen kiváló bevezető beszédeket tartottak a ma délelőtti meghallgatáson. Jó Lájlen vagyok, a Környezetvédelmi Szakbizottság elnöke az Európai Parlamentben. És most én fogom vezetni a vitát, később aztán kávészünet következik, és azután következik Sir Paul McCart, Sir Paul McCartney és dr. Pacsa beszéde. Az Európai Parlament mindig is motorja volt az éghajlat védelmének, az éghajlatváltozás elleni harcnak. Tavaly egy, elfogadtunk egy éghajlatcsomagot, tavaly év végén, és hivatalos delegációt küldünk Kopenhágába. 15-en vesznek részt ebben a delegációban különböző frakciók tagjai, de ennél sokkal többen leszünk ott eh, igazából, eh, hiszen több mint 70-en eh, látogatnak el Kopenhágába, a parlament 70 képviselője és tudjuk, hogy az amerikai kongresszus 60 képviselő, 60 tagot küld a delegációjában, és ebből is látszik, hogy nekünk is nagy szerepünk lesz a parlamenteknek, a mi parlamentünknek is. Persze mi nem vagyunk tárgy, tárgyalók, a tárgyalók a kormányok, mi csak követjük, figyelemmel követjük a tárgyalásokat, és figyeljük azt, hogy az Európai Bizottság és általában a kormányok, a tanács betartják az ígéreteik ügyeiket, és emellett nyomást próbálunk gyakorolni annak érdekében, hogy valóbi, valódi jó klíma alakuljon ki, tárgyalási klíma is ebben az értelemben, hogy jobb eredményre jussunk a tárgyalás során. Láttuk a Bali konferencián, hogy milyen fontos szerepet játszanak a civil társadalmak, a, a civil szervezetek, az NGO-k, és ők is nagyon fontos szerepet játszanak az ENSZ konferenciái során. A parlament, az Európai Parlament elfogadta azt az állásfoglalást, amit az elnök úr említett. Ez egy nagyon átfogó állásfoglalás. A kibocsátás kereskedelmi rendszerünk működik, élnek a céljaink a széndiokszid kibocsátásra vonatkozóan, de nem csak az iparnak kell elköteleznie magát a közlekedési ágazatnak is minden területen, nem csak a közúti közlekedésnek, hanem a légi közlekedésnek, a tengeri közlekedésnek ugyanúgy hiszen ezek is egyre nagyobb mértékben bocsátanak ki széndiokszidot és üvegházhatású gázokat. És emellett az erdő gazdálkodás, illetve az állattartás is nagyon fontos szerepet játszik, ezzel is foglalkoznunk kell hiszen egyre növekszik a világ lakosságának száma, és emiatt egyre nagyobb szerepet játszik a mezőgazdaság is. Az első előadónk Alan Dangour, a London School of Hygiene and Tropical Medicine szervezettől, aztán Married McGuinness következik, a KAP jelentéstevője, illetve a Globális Élelmiszerbiztonság jelentéstevője, és Kristen Arsenis, a Fejlesztési Bizottság tagja. Mi ugye Európában, demokráciában, sokszínű társadalomban élünk, különböző vélemények vannak, vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a klímaváltozás már folyamatban van, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne vesztegessük az időt, de vannak olyanok is, akik tagadják az éghajlat változást, változást és hát ilyenek is élnek közöttünk, és vannak olyanok, akik nem igazán látják be, hogy a húsfogyasztás csökkentésének köze van az éghajlatváltozás elleni harchoz. De hát nyitott társadalom vagyunk, demokrácia vagyunk, mindenkit meghallgatunk, és meglátjuk, hogy kinek a véleménye győzedelmeskedik. Alendánk úrnak adom meg a szót, kérem tartsa meg a bevezető előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm a meghívást is. Szükségünk van élelmiszerre, de mennyire és milyenre? Hogyan nézzen ki az étrendünk? Ezzel mostanáig e, olyanok foglalkoztak, mint én, akik közegészségügyel vagy dietetikával foglalkoznak szakértőként, azonban a fogyasztói szokások nem csak egészségügyi szempontból fontosak. Egyértelmű összefüggés van a betegségek és az étrend között, ami azt mutatja, hogy a közegészségügy szempontjából kell a létrendi iránymutatásokat kialakítani nemzetközi szinten is. Azonban az egészséges étrendel kapcsolatos vitát ki kell terjeszteni szélesebb körökre is. Túlságosan régóta választjuk el egymástól a kormányzatot és a tudósokat, kutatási programokhoz igazából nem fértek hozzá a kormányzati döntéshozók, ennek meg kell változnia, olyan stratégiákat kell létrehozni, amelyek biztosíthatják, hogy az emberek eh, fenntartható egészséges étrendet ez, eh, hozzáférjenek, ez kell, hogy a vita középpontját képezze. Az mezőgazdaság az globális eh, széndiokszid emissziónak 12 10-12%-át adja. A földhasználatban a változások, például az erdőírtás szintén fontos szempont. Akár 50%-kal növekedhet eh, a mezőgazdaságból származó üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának mértéke de élelmiszerre szükségünk van, és a mezőgazdaságnak, a gazdáknak a feladata az, hogy állásanak bennünket élelmiszerrel. Az alapvető kérdéseket újra fel kell tenni, mennyi élelmiszerre, milyen élelmiszerre van szükségünk, miért termeljünk és mit tegyünk, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy az éghajlatváltozás ellen felvesszük a harcot. Ezek olyan fontos kérdések, amelyek összekapcsolják a mezőgazdaságot, az élelmiszer, eh, ipart, az egészségügyet és az éghajlatváltozást. Az év elején egy nemzetközi tudós csoport, amelyet az én londoni intézetem koordinált, megpróbált válaszokat adni ezekre a kérdésekre. Olyan stratégiákat próbáltunk felvázolni, amelyek segítségével elérhetjük 2030-ra a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban az emissziócsökkentést, és most először mennyiségileg is meghatároztuk, hogy a stratégiák milyen hatással lennének a lakosság egészségi helyzetére. Ez egy gondolatkísérlet volt, amely arra irányult, eh, hogy megvizsgáljuk, hogy az eh, emissziócsökkentési politikák eh, közegészségügyi javulással, mellékhatásokkal is járnának-e A kiindulási pontunk az volt, hogy az agráriumban az emisszió csökkentés ugyanolyan nagyságrendű kell, hogy legyen, mint más ágazatokban, mondjuk a közlekedésben, fuvarozásban. Ez volt a kiindulási pontunk, mi szerint nem dönthetjük el, hogy melyik ágazatban csökkentünk, ugyanannyival csökkentünk minden ágazatban, és az brit statisztikákra alapoztuk a az egész kísérletet. Az állattenyésztés adja a mezőgazdaság emisszióinak négyötödét, tehát az állattenyésztésre koncentráltunk a munkánk során éppen ezért. Bár a mezőgazdaságban sokat lehetne javítani, például a hulladék, te, előáll, a hulladék mellék termékek mennyiségét illetően valószínűleg az állattenyésztésben lehet a leggyorsabban, legegyszerűbben, legradikálisabban csökkenteni az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátását. Azonban húsra, tejre szükségünk van, ehhez állattenyésztésre is. Azonban a hús fogyasztás bizonyos mértékben 5 éves kor alatt fontos, hogy a gyermekek bizonyos vitaminokat és ásványanyagokat mindenképpen megkapjanak. De az is nyilvánvaló, hogy a túlzott, az áti termékek túlzott fogyasztása, főként a felnőttek esetében káros lehet. Például a telített zsírsavak eh, túlzott bevitele kapcsolódik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához, bizonyítékok vannak arra, hogy a zsíros és a vörös húsok fogyasztása a rák kialakulásához is hozzájárulhat. Összetett kérdés tehát az állati termékek fogyasztása. Szükségünk van-e az állati termékekre? Valószínűleg igen, de eh, a korlátozott, mérsékelt bevitel, mint mindig a kulcs szó, a mértékletesség komoly előrelépést értünk el már eddig is, de a meglévő stratégiák, például a, a, tár, a trágya e, kezelés tekintetében még a brit emisszió céloktól nagyon távol esnek. Ezen kívül, ami véleményünk szerint a meglévő stratégiák mellett további csökkentésre lenne szükség az állattenyésztés csökkentése terén, akár 30%-kal is a, csökkenteni lehetne a 20 célra tenyésztett állatok számát ahhoz, hogy az csökkentési céljainkat elérjük. De nem csak a stratégiákat vizsgáltuk, hanem azt is vizsgáltuk, hogy a stratégiák milyen hatással lennének a lakosság egészségügyi állapotára. Ezért feltettük, hogy az állattenyésztésben 30%-os csökkenés, az állati termékek 30 százalékos csökkenésével és a terített zsírsavak bevitelének 30 százalékos csökkenésével járna. Ezt a felnőttek körében kialakuló szív- és érrendszeri betegsége gyakoriságával vetettük össze, főként a mm, jómódú országokban jellemző, ez évente 7 millió ember halálát okozzák ezek a betegségek. Úgy számításaink szerint az állati eredeti telített zsírsavok bevitelének, zsírok bevitelének csökkentése 17%-kal csökkenthetné csak az Egyesült Királyságban a szív- és olyan meghalálukat lenő emberek számát. Ez évente 18 ezer ember életét menthetné meg, azaz a halálesetek 3%-át. Összefoglalva tehát, a stratégia az állattenyésztésben az emisszió csökkentésre irányuló stratégia, elsősorban az állattenyésztésben a hús célra tartott állatok számának csökkentésében rejlik, amely az állati eredetű telített zsírok bevitelének csökkenésére is járna, amely közegészségügyi állapot jelentős javulását is magával hozná. Ez tehát azt jelenti, ez jó hír, hogy nem csak a környezetnek, hanem eh, a közegészségügynek is csak előnye származhat belőle. Ritkán van ilyen, hogy mindenki nyer eh, valamivel. Nagyon ritkán vizsgáljuk az ilyen típusú összefüggéseket, ezen kívül további egészségügyi előnyöket is jelenthet. Például a bizonyos típusú rákok előfordulásának a gyakorisága is csökkenhet. Vannak persze bizonytalanságok a számításainkban, a beszéléseinkben, és ezek éppen ezért csak jelzésértékűek arra vonatkozóan, hogy milyen előnyel járhat az, hogyha megfelelő stratégiával próbálunk az hatást kiváltó gázok csökkentésén eh, érdekében eljárni. Persze vannak bizonyos eh, hiányosságok is, hiszen eh, az állattenyésztést inkább csak ipari állattenyésztést vettük figyelembe, a, a vidéki ö, eh, gazdák eh, által kis számon tartott állatok nyilván kisebb emissziót jelentenek, és az alacsony jövedelmű szegény országokban milliók számára az egyetlen bevételi forrás és megélhetés az állattenyésztésből származik. A javaslatunk az tehát, hogy az 20 eh, célra tartott állatok számát főként azokban az országokban eh, csökkentsük, ahol már most is jelentős ipari állattenyésztés folyik. Mennyire reális cél az, hogy az ilyen fogyasztási szokásokat megváltoztassuk? Nagy-Britanniában a felnőtt férfiak több mint egy kilogramm húst fogyasztanak hetente. Szükséges ennyi húst fogyasztani? egészségügyi szempontból szükségtelen, ez nyilvánvaló, sőt, szerintem az állat termékek túlzott fogyasztása általában egészségügyi kockázatokkal jár. Az ilyen magas húsfogyasztás jelentősen meghaladja az, a az étrendi szakértők ajánlásait, és hogyha ezeket az ajánlásokat betartaná mindenki, akkor az egészségügy kiadásait évente akár 20 milliárd fonttal lehetne csökkenteni, ismét egy újabb előny. Jó néhány ország már reagált erre a kihívásra, és környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is megpróbálta csökkenteni például az állati termékek fogyasztását. Genben például a közhivatalnokok egy nap húsmentes étrendet követnek, Svédországban pedig az étrendi ajánlások azt mondják, kimondják, hogy a minden svéd állati eredetű élelmiszeren feltüntetik, hogy mennyi eh, emisszióval jár annak a terméknek az előállítása. Az az első lépés még csak egy hosszú úton, amely az éghajlatváltozás elleni harchoz, eh, hatékony harchoz vezet, de fogyasztási szokásaink és étrendi szokásaink megváltoztatására is szükség van. A kormányzatoknak és a fogyasztóknak nehéz döntéseket kell ez ügyben meghozniuk, de nyilvánvaló, hogy az állati eredetű termékek fogyasztásának csökkentése kisár ahhoz képest, hogy mit nyerhetünk vele. Köszönöm szépen Dangur úrnak. Köszönjük szépen ezt a kiváló bevezetést a meghallgatásunkhoz. Paul McCartney a húsmentes hétfőért kampányol. Én katolikus vagyok, mi ugye a húsmentes pénteket tartottuk be, tartottam én be gyermekként, és nálunk Ugye a katolikusoknál mindenki tudja, hogy az egy nap húsmentes életmód egy héten, ez mindenképpen pozitív. Úgyhogy ez közös bölcsességnek tekinthető. Akkor rátérünk a következő előadásra. És hát kérem a következő hozzászólót, hogy ne beszéljen többet 10 percnél, ami az Európai Parlamentben már túl elég hosszú hozzászólási időnek számít. Merid McGuinness következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett, hogy nincsen túl sok időm. Hadd mondjam el, hogy én is katolikus vagyok, úgyhogy lehet, hogy a vallásról is szó van itt. De hadd mondjuk el, hogy minket arra eh, tanítottak, hogy pénteken halat együnk, hogy megmentsük a lelkünket. Most arra tanítanak bennünket, hogy hétfőn ne együnk húst, hogy eh, hogy megmentsük a földet, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyik sem működik, egyik érv sem működik eh, a vegetáriánusok javasolják azt, hogy ne együnk hétfőn húst, de nálunk a családban vasárnap rostonsültet eszünk, és hétfőn eszünk meg a maradékot, tehát semmit nem, nem dobunk ki, de ez így nem húsmentes hétfő. Nos, én itt az Európai Parlamentben dolgozom képviselőként, és azt szeretném, hogyha mindenki, aki ma hozzászól, tiszteletben tartaná mások véleményét, és mindenkit meghallgatna különböző véleményeket mondunk el, de talán tanulhatunk egymástól, és talán ezek a különböző vélemények, ezeket a különböző véleményeket meghallgatja mindenki. Hadd mondjam el, hogy a mezőgazdaság és az állattenyésztés igen a probléma részét képezik, de nem ez a fő probléma a klímaváltozással kapcsolatban és teljesen világos, hogy a mezőgazdaság és az állattartás a megoldás részét képezi, de nem ez az egyetlen megoldás. Hogyha megnézzük az európai mezőgazdaságot, nagyon nagy törekvéseket, erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse a kibocsátásokat a e, gazdák, akik a földeket művelik, és akik e, az állatokat tenyésztik, e, őrájuk gondoljunk, amikor vitázunk erről. Örül, örültem volna, hogyha többen lennének itt közülük, és ők is elmondhatnák a véleményüket. Az európai mezőgazdaság csökkentette a károsanyag kibocsátásokat. Tudjuk, hogy hogy kell ezt tenni, és a kutatás segít bennünket ebben. A gazdák nagyon örülnének annak, hogyha ezeket az új ismereteket megosztanák velünk, velük. Elhangzott az is, hogy nem arról van szó, hogy a e, húsról teljesen le kell mondani, és ennek örülök, hogy ez elhangzott itt. Sokan vannak itt közülünk, akik mégis azt mondják, hogy teljesen mondjunk le a húsról. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Több szempontból sem értek egyet. Nem vagyok táplálkozás tudós, de anya vagyok, és tudom, ismerem az egészséges étkezésnek a szabályait. Mértékletesség, ez unalmas szó, de ez működik, ez, ez igaz. Nos, Macmillan Scottnak mondom, hogy karácsonykor én is szeretnék pulykát enni, és szeretném megengedni magamnak ezt a luxust néha napján. Azonban tudom, hogy nem ez az egyetlen megoldás az egészségi problémákra sem. A mértékletesség a legfontosabb. Ami a mezőgazdaságot illeti, globális szinten kell ezzel foglalkozni. A mezőgazdaságból való kibocsátás globális szinten nő, míg az európai mezőgazdaság kibocsátása csökken. A, a, az állattartás nagyon fontos a fejlődő országokban, és egy kicsit aggaszt az az üzenet, ami elhangzik itt az Európai Parlamentben. Ugye segítenünk kell a fejlődő országoknak, vannak, és náluk a Mm, az állattartás munkahelyeket is teremt, és munkahelyeket is biztosít. A tej nagyon fontos táplálék a fejlődő országban is, és a fejlődő országok és a feltörekvő országok olyan étrendet szeretnének elérni, mint amilyet mi fogyasztunk. Mi nem akarjuk azt, hogy ők a rossz szokásainkat kövessék természetesen, de kérem, ne javasoljuk azt, hogyha az egész világ vegetárián, ne keltsük azt az illúziót, hogyha az egész világ vegetáriánusá világossá válik, akkor kisebb lesz a kockázata az éghajlatváltozásnak. Én ma, amikor beléptem, éreztem, hogy mennyire meleg van itt ebben a teremben például. Biztos, hogy önök is érezték ezt. És ez is lehetőséget adna arra, hogy spóroljunk. Javasoljuk például, én azt javasoltam, hogy, hogy ne állítsuk ilyen melegre a hőmérsékletet, a belső hőmérsékletet, de azt mondták, hogy ez központilag van szabályozva, nem lehet ezen változtatni, pedig itt is kellene változtatni. Én foglalkoztam ezzel a témával a jelentésem, a jelentésemben is, és változtatni kell, nagyon sok mindent kell változtatni. Én azt gondolom, hogy szükség van az állattartásra az Európai Unióban és globális szinten, de javítani kell az állattartás körülményein, és igenis, hogy javítunk rajta, már sokat javítottunk rajta, és azok, akiket a földet művelik, és azok, akik állattartással foglalkoznak, őket nem szabad elidegeníteni magunktól, őket fogadjuk be, integráljuk őket, és hallgassuk meg az ő véleményüket, és köszönöm. Uh, Köszönjük uh, Myrid McGuinnessnek, az Agrárbizottság uh, tagjának. Természetesen nem az egész probléma agrár jellegű, hanem csak a probléma egy része, ugyanakkor nyilvánvalóan vannak, akik önök, ön például azt mondta, hogy a vasárnapi húsból marad hétfőre, és azt teszi. Kíváncsi vagyok, mit tud mondani Kriton Arsenis úr, aki szintén az Agrárbizottságban van. Igen, és a fejlesztésében is. Ehm, az emberi eredetű klímaváltozásról beszélünk, itt, és arról, hogy hogyan lehet fellépni ezzel szemben. Nem ismerjük még, hogy hogyan működik ez a bolygó. Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a problémát, meg kell ismernünk. Tudjuk, hogy az emberiség történetében már volt egy komoly veszély, a nukleáris háború veszélye a hidegháború során. Akkor az volt a veszély, hogy vagy Régen, vagy Gorbacsov, vagy valaki más beindítják a rakétákat, és elpusztul a bolygó. Most az a veszély, hogy mindannyian nyomkodjuk azokat a gombokat, amelyek, amelyek oh, különböző súlyos klímaproblémákhoz vezetnek nem ismerjük az összefüggéseket a mi tevékenységünk és a természet működése között. Nem tudjuk, hogy a tevékenységünk pontosan hogyan és milyen mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz, és ez egy nagyon, kontos, nagyon fontos probléma. Még egy olyan tényező eh, van, ami, amiről beszélnünk kell. A FAO azt mondta, hogy 18, 18 a kibocsátásnak agrár jellegű. Egy másik szervezet szerint ez 51 ra is növekedhet, illetve úgy is lehet számolni, hogy ez 51 százalék legyen. Tehát lehet, hogy a FAO-nak nincs igaza. De mindenképpen bármelyik szervezetnek is van igaza, a az állattartás nagyon komolyan hozzájárul ehhez a problémához. Az energiafelhasználás már ebben a második kalkulációban szerepel. És noha McGuinness asszony rámutatott arra, hogy az agrárium jelentősége Európában csökken, az állati eredetű termékek fogyasztása viszont nagyon gyorsan növekszik. akár csak a fejlődő országokban egyre többet eszünk hústermékből minden évben. Mi európaiak fizetjük meg az árát annak, hogy kiirtják az erdőket azért, hogy több termőföld vagy legelő legyen. Tehát mindenkinek megvan a maga felelőssége és lehetősége. Én egyébként egy földközi tengeri országból származom. A helyi étrendben van a megoldás. A helyi étrend egyáltalán nem mindennapi húsfogyasztást ír elő. Természetesen szeretjük a húst, de valójában ez a szerelem a hús iránt új keletű, a modern kultúránk része. A fenntartható húsfogyasztás politika szerintem úgy lehetne eredményes, hogyha visszatérnénk a régi helyi szokásokhoz ugyanis azok a szokások sokkal jobban illeszkedtek az adott környezet lehetőségeihez. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönjük, Kriton! A mediterrán konyha valóban világhírű, és bizonyára egészséges is. Erre mutatnak az adatok is. egészséges tehát a földközi tengeri étel. Itt a parlamentben minden nyelvet lehet beszélni, van tolmácsolás, úgyhogy mindenki beszélhet anyanyelvén. Azt mondanám, hogy spontán felszólalások következnek. A képviselők ezt ismerik, ezt a rendszert. Egyszerűen csak emeljék föl a kezüket, jelentkezzenek, és 15 perc időnk van a vitára. Mindenkinek egy másfél percet tudok adni, nem túl sok ez, de hát ez elég arra, hogy megjegyzéseket tegyenek, kérdéseket tegyenek fel. Ki szeretne felszólalni? Látom, hogy képviselőink szeretnének. Tessék, megadom a szót. Másfél percre. Kérem szépen mutatkozzon be, mondja el, hogy honnan érkezett, és aztán hallgatjuk a kérdését. Uh, Elnök úr, az Európai eh, Gazda Szervezet elnöke vagyok. Nekem is lenne pár keresetlen gondolatom ezzel a témával kapcsolatban. Fontos megjegyezni azt, hogy a számítások szerint nem, nem számítják bele azt, hogy az állattenyésztés nagy része világszerte eh, legelőn folyik. Ez széndiokszidot, a legelők, a fű széndiokszidot eh, von el a levegőből, tárolja azt, és eh, ezt is bele kellene valahogy a számításokba foglalni 30-50 os súlyozással az Egyesült Királyságban, hiszen a hozzászóló szakértő brit adatokkal számolt, saját bevallása szerint figyelmen kívül hagyta, hogy a brit mezőgazdasági terület 60%-e csak a legelőnek alkalmas, szántóföldi termelésre alkalmatlan, hogyha vegetáriánus étrendre térnénk át akkor nem tudnánk elegendő élelmiszer termelni ahhoz, hogy mindenkit jól lakassunk a világon. Írországban eh, akár 80%-ot is eh, elérhet eh, a legelők aránya, illetve azon földterületek aránya, amelyek csak legeltetésre alkalmas földi mezőgazdálkodásra nem. Ezt nem vették figyelembe a szakértők, és arról nem is beszélve, hogy ha húsról vegetáriánus étrendre térünk át, akkor minden évben meg kell művelni a földet, fel kell szántani, mivel széndiokszidot bocsájtunk ki a levegőbe, miközben a legelőkön nem ugyanez a helyzet. Hiszen a legelők, a, a fű megköti a széndiokszidot. Köszönöm, megszakítja az elnök a hozzászólót, ezt a fontos gondolatot köszönjük önnek. Euh, Köszönöm szépen, Pierre Chevalier vagyok. A e, Nemzeti Marhat Tenyésztő e, e, Szervezetnek az elnöke vagyok, és a Kopekozsegában is dolgozom. Köszönöm szépen ezt a meghallgatást a kopenhágai klímakonferencia előtt. Az előttem szóló felszólalását kifejezetten jónak tartottam, és ma az Európai Parlament feladata az, hogy különbséget tegyen Európa és a többi nagy kontinens között, ahol szintén folyik állattenyésztés. Európában marhatenyésztésre sor kerül, mégpedig olyan területeken, ahol 80%-ban füves legelőkön tartják az állatokat. Ez azt jelenti, hogy ez megköti a széndiokszidot, ezek a legelők megkötik a széndiokszidot, és hogyha összehasonlítjuk világszerte a marhahús fogyasztást, akkor láthatjuk, hogy Franciaországban hetente két sztéket esznek meg, tehát még mindig van öt napjuk a héten, amikor valami mást esznek. És hogyha megnézzük a, az európai fejenkénti marhahús fogyasztást, ez 15 kg Európában, és 70 kg az Egyesült Egyesült Államokban. Tehát a mai vita lényege abban áll, hogy nézzük meg, hogy a széndiokszid honnan ered. Európai szinten kell ezt elemezni, nem lehet mindent egy kalap alá venni. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet különbséget tenni a különböző források között. Azt hiszem, hogy ez, ennek köze van a mezőgazdasághoz, az extenzív mezőgazdasághoz, a tájrendezéshez, a tájpolitikához. Nálunk Franciaországban, Normandiában például a tej, illetve a hús termelést nem lehet elválasztani a mm, a társadalom életétől, a, a tájrendezéstől, a vidékfejlesztéstől nem lehet mindent egy kalap alá venni elnök. Köszönöm szépen Sevelié úrnak a hozzászólását. A következő hozzászóló Vittorio Prodio. Grazie, Presidente. Ehm, è una cosa estremamente... Köszönöm, elnök úr. Roppant érdekes vita folyik itt eh, ma délelőtt, és az kétségtelen, hogy mint mindig valahogy az arany középutat kell megtalálnunk. A Föld kétszer annyi széndiokszidot köt meg, mint amennyi a légkörben található, ezért fontos a legelőket figyelembe venni, a, le, a legelők, a füves legelők fontosságát nem szemlől téveszteni. Teljesen más a helyzet, amikor az állattenyésztésben takarmányként szántóföldi növényeket, például kukoricát használnak, 8 kg kukoricából lesz 1 kg hús régóta ismert összefüggés ez. Ezért jogos az a kérdés, hogy eh, a tejből eh, mennyivel egyszerűbb a megfelelő fehérje bevitelt biztosítani. Még egyszer mondom, valahogy az egyensúlyt kell megtalálnunk annak érdekében, hogy a a szántóföldi gazdálkodás, és legeltetés és egyéb élelmiszerek megfelelő e- egyesülbe kerüljenek. Köszönöm, hogy az elnök Caroline Lucas. Thank you very much. Uh, yes, from the Greens in the UK. Jó napot kívánok, én egy brit uh, zöldpárti képviselő vagyok, uh, és uh, örülök ennek a vitának, már Régóta szeretnénk ezt eh, napirenden tudni, ezt az egész problémát, és örülünk, hogy most végre komolyan veszik. Egy kérdésem és egy megjegyzésem van. A kérdés az első hozzászólóhoz eh, szól, aki a London School of Hygiene-tól érkezett, és aki azt mondta, hogy öt éven aluli gyerekeknek szükségük van az étrendjükben valamennyi húsra. És meg szeretném kérdezni, hogy milyen mögött a tudományos eh, tény, mert én én úgy tudom, hogy egyébként lehetséges hús nélkül gyereket nevelni, bár kicsit nehezebb megtalálni azokat, hogy minden meg legyen az étrendjébe elintézni, hogy minden megfelelő legyen az étrendjébe. Tehát mi a tudomány e mögött? Aztán ön azt mondta, hogy valóban mindenki nyer azon, hogyha csökkentjük a húsfogyasztást. Én valójában többoldalú mindenki nyer helyzetet szeretnék látni, mert nem csak, illetve eh, nem csak, nem csak a, a az embereknek jó és a bolygónak, hanem az állatjóléti szempontból is eh, helyes, kevesebb állatot, állati eredetű eh, élelmiszert fogyasztani. Végezetül pedig hadd szóljak hozzá a konverziós rátához, mennyi gabona kell a hús előállításához, növekvő népességet kell az elkövetkezendő évtizedekben élelmiszerrel ellátnunk, teljesen nyilvánvaló, hogy ez az étrend, a nyugati étrend nem fenntartható. Sokkal kevesebb húst kell enni, mert egész egyszerűen ez egy nem hatékony módja a gabonák felhasználásának. Köszönöm szépen. Yeah, Köszönjük szépen Caroline Lucasnak. Parancsoljon. Oui, bonjour, je suis parlementaire belge. Jó napot kívánok! Belga parlamenti képviselőként vagyok itt ma jelen, a Zöld Párt képviselője vagyok egyébként. Fontosnak tartom, hogy elgondolkozzunk a közösségi agrárpolitikáról is ebben a vitában, mert vidéken meg kell találni az egyensúlyt az állattenyésztés és a szántóföldi gazdálkodás között. Az állattenyésztésben a legeltetésnek nagyobb szerepet kell szenni, arról nem is beszélve, hogy megfelelő trágyával is ellátják a szántóföldi gazdálkodókat. Az állati eredetű termékek fontosak az étrendünkben, de a kérdés az, hogy a közösségi agrárpolitika az extenzív, legeltetés alapú állattenyésztést támogatja, vagy inkább az intenzív, ipari állattenyésztést. Például a növényi fehérjék importjával takarmányozott állatok tenyésztését. Hiszen ha a gazdálkodás földalapú minden szempontból, akkor Európa is jól jár. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Parancsoljon, hölgyem. Anne Fitzpatrick, from the European Anne Fitzpatrick vagyok, a fiatal Gazdák Szövetségétől. Két kérdést szeretnék feltenni a London School of Hygiene-hoz intézve. Azt szeretném, hogyha a zsírsavakról beszélne részletesebben. Nem gondolom, hogy bárki is itt nem ért egyet önnel, amikor azt mondja esetleg, hogy napi hét, illetve hét, minden nap hamburgert enni az rossz valójában nekünk a, az húsfeldolgozás okozza problémákat, nem pedig a hús az eredeti formájában. E, a, hogyan növel, hogyan csökkentheti a metángáz kibocsátást, hogyha egyáltalán csökkentjük az állattenyésztés mértékét? Séköné a szó. Hello, my name is Sebastian Czesz, I'm from the... Sebastian Czesznak hívnak, az Európai Vegetáriánus Uniótól vagyok itt. Elhangzott egy olyan e, kijelentés, mely szerint húst kell enni egy bizonyos életkorban. Azt mondjam el, hogy az amerikai e, dietetikus társaság, amely a legnagyobb ilyen típusú társaság, e, kiadott egy szakvéleményt a vegetáriánusok vegetáriánus, vegetáriánizmussal kapcsolatban, és ők azt mondják, hogy a vegetáriánus életmód minden életkorban teljesen megfelelő, akár terhes anyáknak, akár kisgyerekeknek nyugodtan nyugodtan lehetnek vegetáriánusok. Teljesen ki lehet küszöbölni a hús fogyasztását, attól még nyugodtan egészségesen élhetünk. Köszönöm. Elnök, tessék. Kun Bugártnak hívnak. Az európai szójatermelőket képviselem és hadd mondjak valamit, ami szerintem kimaradt eddig. A fogyasztói szempontjából mit tehetnek a fogyasztók annak érdekében, hogy a túlságosan állati eredetű táplálékokra alapuló étrendtől elmozduljunk a, a növényi táplálkozás felé. Mi praktikus megoldásokat kínálunk a szójatermelők részéről, a szójatermékek nagyon jó ízűek, alacsony a telített zsírsav tartalmuk, alacsony a rossz koleszterin tartalmuk, és az első előadásban elhangzott az, hogy van tehát gyakorlati megoldás a problémára. Már megnézzük, hogy milyen termékeket kínálunk, ezeknek a széndiokszid kibocsátása is kisebb, ezeknek az előállításának a széndiokszid kibocsátása is alacsonyabb. Tehát a szója ötször kevesebb széndiokszidot bocsát ki, mint a hús termelés például. Emellett kisebb hatással van ez e a vízfelhasználásra, kevesebb vizet használ fel, kevesebb talajt használ fel. Tehát, hogyha gyakorlati megoldásokat akarunk találni, akkor erre igent mondhatunk. Vannak ilyen termékek, elmondhatjuk a fogyasztóknak, hogy csak keressék a polcokon és emellett a jogszabályalkotás is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az ilyen típusú termékeket diszkriminációmentes módon juttathassuk el a polgárok számára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak. Ambrose Pirának hívnak és a szocialisták és demokraták képviselője vagyok. Élelmiszerre van szükség, all we need is food. El tudjuk-e képzelni azt, hogy 2030-ban e, milyen lesz a, e, az ebédünk. Okay, 2030-ban hogy mi teszünk, lehet, hogy csak pirulákat, majd megkérdezik Paul mccartney lehet, hogy ő írt már erről egy, egy dalt. Um, <laughs> Jó, megkockáztatom, hogy megint én leszek a rossz fiú. A globális felmelegedésről beszélünk, de miért meleg? Miért, miért volt ezer évvel ezelőtt melegebb az éghalat, mint most, vagy két ezer évvel ezelőtt? amikor eh, még Skóciában is lehetett bort készíteni. Nem tíz év alatt melegedett fel a Föld, ez tudományos tény. Az Európai Unió globális felmelegedést, az éghajlatváltozást csak eh, arra eh, használja, hogy önmaga létét igazolja. Becsapták Sir Paul mccartney -t akik szkeptikusok az éghajlatváltozással kapcsolatban, azok nem tagadók. Tudják, ön, elnök úr főként németként tudja, hogy a tagadó milyen konnotációkkal bír. Macmillan Scott Sir Paul ment a reptérre. Hát ez nevetséges. Vizet prédikál és bort iszik? nekünk a UK Independence Party mi tartunk egy barbecue-t, ma délben a húsevők ünnepét tartjuk, mindenkit szívesen várunk. Élvezzék eh, akkor az ételt, és remélhetőleg nem lesznek negatív kihatásai. Tessék, asszonyom! Uh, Joyce, de Silva from... Joyce de Silva vagyok, eh, a Compassion in World Farming szervezettől. szeretném mondani, hogy a FAO statisztikák szerint meg fog duplázódni a tenyésztett állatok száma 2050-ig. És ez nem fenntartható, mert jelenleg is nagyon sok megtermelt élelmiszer, gabona eh, megy eh, állati takarmányba. A szójának 90%-át használják fel például takarmányozásra. Hogyha még több, eh, hogyha hozzávesszük, hogy a bioüzemanyagokra is egyre több gabonát fordítunk, akkor egyre kevesebb étel jut egyre több embernek. Egy milliárdan éheznek már most is, miközben jut elég élelmiszer a csirkéknek, a szarvasmarháknak, hogy nekünk legyünk tojásunk és, és húsunk, vagy bioüzemanyagot tankolunk az autónkba, és jól érezzük magunkat. Egyébként pedig Caroline Lucas-t is üdvözlöm és csatlakozom ahhoz, amit elmondott véd, állatvédelmi szempontból. Az úr, aki előttem beszélt, annak nincs igaza, ezeket az állatokat borzalmas körülmények között tartják, és nagyon rossz minőségű életet élnek a farmokon a tenyésztett állatok, az intenzív tenyésztésben tenyésztett állatok. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy a legeltetés legeltető állattartást támogassa, és ne egyen iparilag előállított húst, mert ez az állatoknak is jobb, és a bolygónak is. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom megadni brit kollégámnak a szót, mert már elindultak a barbecue-ra. Chris Davis eh, szeretne még hozzászólni? Krisz, van még mondani valód, vagy a barbecue fontosabb? Ön az utolsó, te vagy az utolsó hozzá szóló, még mielőtt kezdődne a kávészünet. Lát, látom, látom, hogy kedves kollégánk itt mindenkit elcsábít a barbecue-ra, de még itt ezt a meg, felszólalást meg kellene hallgatnunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is hadd mondjam el, hogy ez egy eléggé erőltetett vita. Arról beszélnek, hogy vagy valaki vagy húsevő, vagy vegetáriánus. E, nos, hát a legtöbben e, húst eszünk, e, és ennek megvannak az okai, ilyen az ember szervezete, erre predestinálták. Szeretnék elnézést kérni azért, mert ilyen emberek kerülnek ki az iskolából Észak-Angliába, mert hát vannak olyanok, akik még mindig azt gondolják, hogy nem ember okozta az éghajlatváltozást. Emellett szeretnék elnézést kérni azért is, mert a város, amelyet én képviselek, Liverpool és Manchester, amelyet kollégám képvisel, nagyon nagy különbségeket mutat fel az egyes kerületek között az várható élettartamot ítélve, és ez nagyban függ a táplálkozástól. Nagyon sokan a szegényes körülmények között élők közül például nagyon egészségtelen étrenden élnek, nagyon zsíros eh, ételeket fogyasztanak, és ez természetesen szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, és eh, eh, rövidebb élettartamhoz. Beszélni kell a táplálkozásról. A Manchester és Liverpooli szegény embereknek ugyanúgy joguk van az egészséges életmódhoz, és nagyon sajnálom, hogy a UKIP azt gondolja, hogy mindez csak vicc. Köszönjük szépen! Nagyon érdekes kérdések, megjegyzések hangzottak el. Mellettem ülő szakértőink két-három percet kaptak. Kritonnak adom meg először a szót. No, I would like just to add that... Nem csak azt szeretném hozzátenni, hogy az állattenyésztésben az állatjóléti szempontok is fontosak, nagy komoly kulturális változásokra van szükség ezen a téren is, mert kulturális háttere van sokszor az éghajlatváltozásnak, az emberi eredetű éghajlatváltozásnak. Sajnálom, hogy erről nem beszéltem, elfelejtettem az eredeti hozzászólásomban. Köszönjük. McGinnis asszony, az élelmiszer, hogyan termeljük az élelmiszert ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Elnök úr, én nem leszek ilyen rövid, előre figyelmeztetem. A hozzászólások jól mutatták, hogy mindenkinek határozott véleménye van e kérdéssel kapcsolatban. Chris nagyon korrekten szólt hozzá. Az nem megfelelő étrend és általában az éghajlatváltozás is nagyon felső közép osztálybeli kérdés. Jó lenne, hogyha azok is itt lennének, akiknek az egészsége kockán forog itt, de attól tartok, hogy nem fogunk eh, javulást elérni. Igen, én eh, mezőgazdasági háttérrel rendelkezem, állatjóléti szempontból az Európai Unió vezető szerepet játszik eh, az állattenyésztésben mégis világkereskedelmi szervezetben semmit nem tesz ezek érdekében, ahogy ebben a pillanatban is Genfben a szabadpiaci szabályokat erősítik. Nem ö, támogatjuk azokat a gazdákat, akik betartják a szigorú szabályokat, akik a közérdek, a közjó érdekében szabálykövetők, és amíg ezt nem tesszük meg, addig a gazdákat arra kényszerítjük, hogy hogy többet termeljenek kevesebbért. Nagyon mérges vagyok itt az Európai Parlamentben a jó melegben arról beszél. Sir Paul McCartney ugye nem eszik húst, de minket bármely, bármelyikünket megveheti, és jó, hogy felmerült egyébként a legeltetés kérdés az állattenyésztésben az intenzív és az extenzív szembeállítása. Nagyon komoly európai és ausztrál eh, eh, kutatások folytak a kérődzők eh, takarmányozásával kapcsolatban. Én lehet, hogy unalmas vagyok és mérsékelt, de a célom, hogy megmentsük ezt a bolygót. Most dr. Dangur következik, két-három percet kap. Köszönöm, elnök úr. Én örülök neki, hogy ennyire szenvedélyesen reagáltak itt sokan, és mindenkinek van véleménye természetesen erről a témáról, mert mindannyian eszünk Többet kell azonban gondolkoznunk azon, hogy mit teszünk, és ennek mik a környezeti hatásai. Néhány dologra térnék itt ki, ami itt eh, elhangzott, eh, és ezekre reagálnék. Az első a legeltetés, legeltetésen alapuló állattartás. Ez egy nagyon fontos eh, kérdés, de a legfontosabb kérdés az az, hogy milyen mennyiség vagy mértékű legeltető állatgazdálkodást engedhetünk meg magunknak. Ugyanis, ha azt is túlzásba visszük, akkor az csökkenti a talajnak a szénmegkötő képességét. Ha túllegeltetünk, akkor valójában csökken a ö, szénmegkötése a fűnek, valóban a fű önmagában szénmegkötő tulajdonságokkal bír, de csak addig, ameddig nincs túllegeltetés. Mindig, eddig, eddig gyakorlatilag csak a kérődzőkről beszéltünk, de mi van a csirkékkel? A csirkék gabonát esznek, vagy szóját, szójatakarmányt? Annak mik a gazdasági következményei? Ugyanez igaz a sertésekre is. Tehát ne csak, ne csak a szarvasmarhákról és a birkákról beszéljünk, hanem a többi tenyésztett állatról is, jószágról. Mindenkinek joga van egészséges ételhez. A feldolgozott élelmiszerekben nagyon sok a zsír és a só általában elég intelligensek vagyunk itt mi a teremben, hogy válasszunk magunknak egészséges élelmiszert. Mások nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, de nekik is joguk van az egészséges étrendhez. A fiatal gazdálkodó hölgynek válaszolva, természetesen az állattenyésztéssel lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátás, ugyanakkor lehet olyanok takarmányt adni az állatoknak, amelyekkel a húsuk egészségesebbé válik. A tejet és a húst különböztessük meg élesen, különböztessük meg élesen a fejlett és fejlődő országokat, és természetesen a gazdag országokban lehetőség van arra, hogy dúsítsuk értékes anyagokkal az élelmiszereket. Sajnálatos módon a szegény országokban ez így nem lehetséges, tehát ott a gyermekeknek igenis szükségük van húsra. De ez még egy olyan terület egyébként, ahol kutatások ma is folynak. És egy kéréssel fejezném be az Európai Parlamenthez, hogy vegye komolyan ezt a problémát, mindenki a saját hazájában próbáljon cselekedni, ugyanis nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy majd a közlekedési szektor önmagában tudja csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Minden ágazatban lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentjük. Én mindenképpen el akarom majd mondani, hogy mindent megtettem ennek érdekében. Köszönöm ezt az értékes élénk vitát. Most egy kávés szünet következik, és fél 11, 12-kor folytatjuk. Félkor folytatjuk. Nem lehet behozni a kávét ide az ülésterembe.

Kedves hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a meghallgatásunk második felében lesz mit, lesz hit címmel tartjuk ugye a meghallgatást. Remélem, hogy mindenki kávéhoz jutott és érdekes beszélgetéseket folytatott. De most térjünk vissza az meghallgatásra. Olivier de Scootert köszöntöm sok szeretettel, aki az ENSZ külön jelentéstevője az élelmiszerhez való jog témában. Várjuk de Scooter úrnak az előadását, várjuk, hogy beszámoljon nekünk az ön szerepéről, erről a jelentésről. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak erre a mai meghallgatásra az Európai Parlamentbe amely meghallgatás a fogyasztási választásaink hatásáról szól az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszerhez való jogra. Azt hiszem, hogy a lehető legjobb időpontban szervezték meg ezt a meghallgatást. Először is 2007-2008-ban került sor a globális élelmiszerválságra, és azóta precedens nélküli érdeklődés övezi a mezőgazdasági rendszerekben, rendszerekkel kapcsolatos új gondolkodásmódot. 2005 és 2007-es időszakban 3 milliárd dollárra növekedett a mezőgazdaságban való befektetések összege a 90-es évek 600 milliós szintjéről. Azt hiszem, hogy ezt üdvözölnünk kell, a mezőgazdaság szerepet játszik a szegénység csökkentésében, és az egyik oka annak, hogy az élelmiszer rendszer ilyen válságban van, az az, hogy az 1980-as években a mezőgazdaság nem volt hatékony. Azonban nem csak azt kell fel azt a kérdést kell feltennünk, hogy mennyi pénzt fordítunk a mezőgazdaságra, hanem azt is, hogy milyen típusú termelésre, eh, milyen eh, hatással van ez a jövedelmekre, és milyen hatással van ez a környezetvédelemre. Másodszor a kormányok egyre inkább tudatában vannak annak, hogy a klímaváltozás és az élelmiszerbiztonság szorosan összefüggnek. Ahogy ezt nemrégiben láttuk Kelet-Afrikában, Indiában, és a közép-amerikai eh, régiókban, amelyekre hatása volt az El Niño eh, jelenség, a klímaváltozás már most nagy, teljes régiókat eh, fenyeget, és lehetetlenné, szinte lehetetlenné teszi a mezőgazdasági termelést. A szubszaharai afrikai régióban, illetve Ázsiában a klímaváltozás hatással van az esőzésekre, hatással van a szárazságra, illetve az, általá, az átlagos hőmérsékletre. És ennek hatása van a mezőgazdasági termelésre is. Az IPCC azt, azt úgy becsüli, hogy dél-afrikai régióban az esőzésektől függő mezőgazdaság hozama csökkenhet 50%-kal 2000 és 2020 között illetve a teljes termelési kapacitás globális szinten három szinttel csökkenthet 2080-ra, összehasonlítva a 2000-es évekkel, és akár 16%-kal is, hogyha a szén az üvegház hatásnak a pozitív hatásai nem valósulnak meg. Mindemellett el kell mondjam, hogy még mindig túl optimisták vagyunk, és ezek az előrejelzések nem foglalják magukba az extrém időjárási jelenségeket, az árvizeket, az aszályokat. És nem veszik azt sem figyelembe, hogy a növekvő tengerszint a az édesvíz készletekre is hatással lehet, és itt összekeveredhet a sós víz az édesvízzel. Tudnunk kell, hogy a Himalája jégtakarójának az olvadása például a folyamoknak az áradásához vezethet, és, e- és ezzel egy időben hatással lehet Közép- és Dél-Ázsiában élő emberek vízkészletére is. Több mint egy milliárd emberre, embert érinthet ez 2050-re, és ennek köszönhetően, vagy ennek emiatt a gabona hozama 30%-kal csökkenhet például 2050-re Közép- és Dél-Ázsiában, és emellett a talajerúzió is folyamatosan előre halad. Míg a mezőgazdaság áldozata a klímaváltozásnak, ezzel egy időben okozója is, és ezért a a mezőgazdaságba való beruházás során ezt figyelembe kell venni, a környezetre való hatását ennek. A a mezőgazdaság fenntarthatatlan módja és a fogyasztás fenntarthatatlan módja egyre inkább növeli a klímaváltozás hatásait. A modern mezőgazdaság 14%-ban járul hozzá a széndiokszid kibocsátáshoz, a üvegházhatás okozó gázok kibocsátásához, az erdőírtás is hozzájárul ehhez, és hogyha a széndiokszid megkötését is figyelembe vesszük, akkor ez megint csak nagy változásokat jelenthet. Az egyik kérdés az az, amit folyamatosan elkerülünk, amelyről nem beszélünk a nemzetközi tárgyalások során, ez a fogyasztási szokások kérdése a gazdag országokban. Ezek a, ezek a fogyasztási módok, minták is felelősek a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Az az élelmiszer, amelyet választunk, az meghatározza, hogy hogyan állítjuk elő az élelmiszereket. És egyre több az állattartás, egyre több húst fogyasztunk, és ez externális költségeket okoz, amelyeket nem veszünk figyelembe. Az üvegházhatású gázok 14%-ban a mezőgazdaságból erednek, és ebben 38%-ban a trágyázást kell figyelembe vennünk, a trágyázás okozza ezeket. Azt is, a FAO azt is megállapítja, hogy összességében a mezőgazdaság 18%-ban felel az üvegházatású gázokért, eh, szinte kétszerese ez a eh, közlekedés kibocsátásának. Összességében a legelők és a eh, a takarmány kaponát, kabona termelésére szolgáló mm, területek 70%-át adják a mezőgazdasági termőterületeknek, és összesen 30%-át az összes szárazföldnek. A az állattartásban maga a legeltetés 26 százalékban járul hozzá a üvegházhatású gázok kibocsátásához. Nem a legjobban használjuk föl sajnos a véges, a véges forrásainkat. A Kiadtunk egy jelentést a mezőgazdaság szerepe a jövőbeni élelmiszerválságok elhárításában. Ebben megállapíthatjuk, hogy az itt iparosodott országokban 2050-ben 37,4 kg lesz a fejenkénti eh, húsfogyasztás, és hogyha ezt ennyiben hagyjuk, akkor ezzel 400 millió tonna eh, ugyanennyi erőfeszítéssel 400 millió tonna gabonát is termelhetnénk. Hogyha azonban mindent változatlanul hagyunk, akkor 2050-re másfél milliárd tonna gabonát fogunk nem emberi élelmezés céljára felhasználni, és ez összességében elérendő lenne 4,35 milliárd ember kalória igényének a kielégítésére. És ezek ezek nem, az, nem ezek az egyetlen környezetvédelmi hatások, hanem egyéb hatások is vannak, például a túllegeltetés, az állattenyésztésben az, a talaj, talaj erózió és egyéb hatások. A szarvasmarha állomány az 1950-es 720 millióról másfél milliárdra növekedett 2001-ben, a juh és kecske állomány pedig az 1 milliárdról 1,75 milliárdra növekedhet ugyanebb növekedett ugyanebben az időszakban. 1950 óta tehát nagyban növekedett az állat állomány és azt becsül, az a, azt a az a becsül, megbecsülés érvényes, hogy az évszázad közepe óta 20 nyi mezőgazdasági termőterület degradációjára került sor a túllegeltetés miatt. Természetesen összetett a kép. Az állattenyésztés az iparosodott országokban olyan jellegű, hogy hogy több mint 5 kalóriát kell felhasználni ahhoz az állati takarmányban, hogy egy kalóriányi húst tudjunk termelni. Indiában ez a ráta teljesen más, ez másfél kalóriának felel meg, Kenyában pedig kevesebbet fogyasztanak az állatok takarmányban, mint amennyi kalóriát termelni lehet ezzel a hússal. Tehát ez is nagyon fontos, azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy az állattartás nagyon sok ember számára jövedelem forrása szegényebb terü- régiókban. E, ezért különbséget kell tennünk az a hústermelés között, illetve a különböző a hústermelés különböző módjai között, az alapján, hogy mennyi üvegházhatású gázt okoznak, a legeltetés alapján, a talajerózióval kapcsolatban és a hatékonyság fokában. Ezek különböző szintek, különböző típusú hústermelést tesznek lehetővé, különbözőek a kérdések tehát, és különbözőek azok a lakossági csoportok is, amelyek felhasználják a húst és fogyasztják a húst. Tehát emellett az is világos, hogy nem tudunk kvantitatív célokat meghatározni, tehát például ilyen célokat, melyek szerint 200 millió tonnával kellene növelni a hústermelést, hogy elérjük a 470 millió tonnát 2050-ben. 50-ben e, ez például egy olyan célkitűzés, amelyet a FAO határozott meg. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk azokat a trendeket, amelyek a keresleti oldalon megvalósulnak, és anélkül, hogy figyelembe vennénk a közegészségügyi vonatkozásokat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök annak, hogy ezt a meghallgatást ma megszervezték. Az emberi jogok csak akkor haladhatnak előre, hogyha a tabukat megtörjük, hogyha az egyének a legbátrabbak vagy a legfelvilágosodottabbak esetleg olyan kérdéseket mernek feltenni, amelyeket mások nem. Ezért köszönetet szeretnék mondani a parlament képviselőnek, elnöknek, Jerzy Buzeknek és az alelnöknek, Edward McMillan Scottnak, hogy összehívták ezt a meghallgatást, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk működni ezen a területen. Köszönöm. Köszönjük szépen de Süter úrnak ezt a kiváló előadást. Akik esetleg nem tudnák, azok számára hagy mondjam el, hogy nem csak az élelmiszerhez való joggal foglalkozó ENSZ külön megbízott, hanem az alapítója annak az uniós hálózatnak. And the director of the International Center for the Teaching of Human Rights in Universities, and that's why I very much thank you. És köszönöm neki azt, hogy ilyen szakértőként ilyen egyértelmű előadást tartott. Ladies and gentlemen, we now take a very... Hölgyeim és uraim, Nem menjenek sehova, egy pár pillanat múlva folytatjuk. You Thanks. Uh, Hölgyeim és uraim, a meghallgatásunk utolsó részében két aktivista van itt köztünk, akik vegetáriánusok, e, én pedig egész egyszerűen nem eszek húst. Az első hozzászólónk dr. Rajendra Pachauri, aki foglalkozott már a klímavédelem kérdésével, az tudja, ismeri ezt a személyt, mert ő a vezetője a klímaváltozással foglalkozó nemzetközi kormányközi fórumnak, dr. Pachauri. you very much. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, kedves barátaim, tisztelt sajtó, kollégák. Kivételes lehetőség és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök között, és beszéljek valami olyasmiről, ami véleményem szerint roppant fontos az emberiség jövője szempontjából és minden bolygónkon élő faj számára is. Úgy vélem, hogy az éghajlatváltozás problémája olyan mértéket ért el, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül most már. A kopenhágai csúcs előestéjén, ahol remélhetőleg egy komoly megállapodást sikerül elérni, és a világ nagy országai eh, megállapodás alapján nem csak az éghajlatváltozást tudják a megállítani, hanem az emissziót is csökkenteni, meg még időben és megfelelő mértékben ahhoz, hogy valóban változzon a helyzet. A kormányzatok és a nemzetállamok mellett nekünk emberként, egyénként, a társadalom tagjaként is lehetőségünk és kötelességünk, hogy megtegyük a magunk részét Mahatma Gandhi egy nagyon fontos alapelvet követett az életében, amikor azt mondta, hogy mindenki tegye meg azt a változást, amit a világtól vár. Az életem, az üzenetem, mondta mindenkinek. Én is úgy vélem, hogy mindenkinek saját magának is meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás ellen fellépjünk, mert ez nem csak minket, gyermekeinket, unokáinkat fog érinteni, hanem valóban a már mi életünkben kézzelfogható változásokat tapasztalható el. Az állattenyésztés egy olyan ágazat, ahol komoly változásokat hozhatunk, nem radikális egyik napról a másikra meghozott változásokra gondolok, hanem arra, hogy az állattenyésztésben az csökkentés egy reális cél, amivel valódi változást érhetünk el. Miért kell pont az állattenyésztésre koncentrálnunk? Azért, mert a mezőgazdasági emisszió 80%-a származik az állattenyésztésből. A FAO számításai szerint az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának összességében száz évre vetítve, mert vannak olyanok, amelyek igen rövid életűek, tehát hogyha egy száz évre vetítjük ezeket a, ezeknek a gázoknak a kibocsátását, akkor a szindioxid csak 19%-ot tesz, 90, 90%-ot tesz ki 9%-ot tesz ki, javítja magát a tolmács, és az állattenyésztés megint csak a FAO jelentés alapján a második vagy harmadik eh, legnagyobb eh, kibocsátó, ilyen gázkibocsátó, éppen ezért a az ezzel kapcsolatos, az állatenyésztéssel kapcsolatos egyéb problémákat, a, a légszennyezés, a, a föld túlhasználat, a biodiverzitás csökkenése mind-mind e, kapcsolódó probléma. Éppen ezért mondom, hogy az állattenyésztés az emberi földhasználat szempontjából a legjelentősebb. Az állattenyésztés a mezőgazdaság földhasználatának 70%-át adja, és 30%-át a föld területnek, a teljes szárazföldi földterületnek. Jó néhány ország az elmúlt években megpróbálta a hús termelését növelni, és általában az állati eredetű termékek előállítását. Az az erdők 70, volt erdők 70%-át állattenyésztésre, legelésre, legeltetésre használják most már kiirtásukat követően. Latin Amerikában egyes országok, például ö, komoly devizaválságba kerültek, és mm, hogy próbáltak ebből kimászni, ö, ipari méreteket öltött a, a szarvasmarha tenyésztés, a hús célú szarvasmarha tenyésztés, ehhez pedig erdőket kellett kiirtani, hogy le, új legelőket nyerjenek ezzel. Az állattenyésztés víz intenzitásáról is beszélni kell. A búza, egy kilogramm búza előállításához például 1300 liter vízre, 3400 a rizshez, 3900 egy kiló csirkéhez, sertéshez 4800 liter vízhez, 15500 liter pedig 1 kg marhahúshoz. Ezt az éghajlat változással kapcsolatban az IPCC eh, például azt eh, a számításai szerint 2020-ban 250 millió ember eh, szenved majd vízhiánytól az éghajlatváltozás miatt, hogyha a termelés tovább egyre intenzívebbé válik, a hús állattenyésztésben, a hústermelésben, akkor a vízhiány is egyre gyakoribbá válik. Fontos ez Különösen azért, mert világszerte milliók éheznek vagy alultápláltak, azért, mert a megtermelt gabona nagy részét hústermelésre, tenyésztésben takarmányként használják fel. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor ennek a gabonának nagy része az élelmiszerellátás biztonságához járulhatna hozzá, és kevesebb lenne az alultáplált ember a szója fehérje 90%-át takarmányban használják fel, ez jelentős mennyiség. Ez elsősorban, tehát takarmány és nem élelmiszer célú felhasználás jelent. Az állattenyésztés, a hústermelés nem egy hatékony ágazat, tehát több mint 10 kg takarmány elsősorban gabonához van szükség ahhoz, hogy 1 kg marha húst előállítsunk. Hogyha a szója alternatívákkal, e, például a tofuval hasonlítjuk össze, akkor láthatjuk, hogy tízszer kevesebb e, alapanyagra van szükség egy kilogramm termék előállításához. Egészségügyi e, előnye is van annak, hogy a kevesebb húst fogyasztunk, amikor világszerte mi emberekkel tárgyalok erről, akkor mindenkitől azt, ha, mindenkinek azt mondom, hogy a bolygónak és az önök egészségének is jó, hogyha nem fogyasztanak húst, vagy minél kevesebbet. Pár hónappal ezelőtt Gentben jártam itt Belgiumban, egy előadást tartottam. A Gentben a köztisztviselők között húsmentes napot hirdettek meg, és ez nagyon hasonlít ahhoz, amit Paul McCartney is egy jó ideje meghirdetett, miszerint a hét egyik napját tegyük húsmentes nappá. 20 milliárd ö, ö, jószágot ö, tartanak világszerte, óriási szám ez. 2006-ban 250 millió tonna húst állítottak elő, ötszer annyit, mint az 1950-es években. Szerintem atyáink is erős, egészséges emberek voltak, e, kevesebb húson élve, ezért a hús fehérje véleményem szerint nem előfeltétele az emberi egészségnek. Sőt, amikor ezt állítják sokan, azt szoktam válaszolni, hogy két szakértő nagyon jól egészségnek örvend, két-két e, illetve az elefántokra és a, a lovakra utalok, a, a, amelyek köztudottan sokáig élnek, illetve gyorsak, egészségesek, és teszik ezt úgy, hogy nem fogyasztanak húst. Általában nem mondhatjuk, hogy a történelem során nagyon sok kiváló elme volt vegetáriánus. Albert Einstein például azt mondta, hogy az emberi egészség számára semmi se lenne hasznosabb, eh, mint egy vegetáriánus étrend. Ezt egyébként a eh, tudós kutatások, a tudományos kutatások is eh, megerősítették. Tolstoy azt mondta, hogy ha valaki tartózkodni akar valamitől, akkor kezdje az állat eredetű termékekkel. Paul McCartney, akit jelenlétében idézek, pedig azt mondta, hogy a vegetáriánizmussal eh, több eh, egyedülhetünk egy csapásra, ökológiai, környezetvédelmi eh, célokat érhetünk el, feléphetünk a szélség ellen, és az, ember, az állatok elleni büntetteket is csökkentjük. Nagyon sokan, sokat tehetünk mindannyian azért, hogy a jövő generációkat megvédjük az éghajlatváltozás káros hatásaitól. Végezetül, hogyha megengedik, hogyha nem változik semmi, folytatjuk az eddig életmódunkat, akkor az éghajlatváltozás, ahogy a szeptember 22-én eh, ENSZ, az ENSZ formon is elmondtam a kormány és államfőknek, akkor a politikai, kulturális, gazdasági eh, életünk felborulhat, alapjában megváltozhat világszerte. Én úgy látom, hogy egy eh, tucatnyi ország omolhat össze nyomás alatt, és az emberi társ, minden emberi társadalomra ez kihatással van, mert az illegális kábítószerek, fegyverek, a terrorizmus és az illegális bevándorlók mind-mind ilyen országokból indulnak, származnak, hogyha az éghajl, ennek a bolygónak az éghalatát meg akarjuk védeni, és két foknál kisebb globális felmelegedést valóban ezt a célt el akarjuk érni, akkor mindent lehetőséget meg kell ragadni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a húsfogyasztás csökkentése roppant hatékony módja ennek. Köszönöm. thank you, uh, Rajendra, very much indeed. Köszönjük, Rajendra. Bocsánat. Köszönjük szépen a professzor úrnak az előadását. Elmondtam, hogy Pacsauli úr egy legenda. Sir Paul McCartney több mint legenda, ő szupersztár. Az európai turnéját szakítja meg, tegnap Hamburgban volt, holnap Berlinbe megy vissza és csak azért jött el Brüsszelbe, hogy részt vegyen nálunk ezen a meghallgatáson. Köszönetet szeretnék mondani neki ezért, és köszönöm szépen, hogy megosztja velünk az üzenetét, amely pedig az, hogy mindannyian hozzájárulhatunk a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, azáltal, hogyha kevesebb húst fogyasztunk. Sir Paul McCartney írta Yesterday című dalt, ez egy világhírű dal, ma pedig a holnapról fog beszélni, a mi holnapunkról, az önök holnapjáról. Tessék, Pani a szó. Thank you. Um, thank you for having me here today. Köszönöm, hogy ma meghívtak. Én annak a kampánynak a nevében szólalok fel, amelyet az Egyesült Királyságban indítottunk, a Húsmentes Hétfő kampány. Hogyan csatlakoztam én ehhez? Nos, eh, olvastam egy cikket egy ENSZ jelentésről, amelyet 2006-ban eh, adtak ki, és eh, amely az állatgaz tenyésztés következményeiről szólt. És az lepett meg, hogy ezt nem vegetáriánusok írták, mert ha vegetáriánusok írták volna, akkor az egészet el lehetett volna felejteni, hogy hát ők ezt mondják. De valószínűleg az ENSZ jelentés szerzői húsfogyasztók voltak, hagyományos étkezést követtek. És ezt követően írtam leveleket különböző kormányfőknek, államfőknek, és onnantól kezdve nem lehetett engem sem úgy lesajnálni, hogy egy vegetáriánus ugrál, hanem utalni tudtam az ENSZ jelentésre is. Azóta egyébként még több jelentés és cikk és tanulmány jelent meg a New York Times-ban, a Londoni Times-ban, az első oldalon ezzel a témával kapcsolatban. Én személyesen úgy gondolom, hogy rendkívül sürgető a kérdés. Miért? Mint ahogy dr. Pacsauri is mondta, az állattenyésztés több széndiokszidot és üvegház hatású gázt termel, mint a közlekedés például. úgy tűnik, hogy az agrárium több ilyen gáz kibocsátásáért felel, mint az általában mumusnak tartott közlekedés. Mondják az erdőírtásról, hogy hat futballpályányi terület tűnik el minden percben. Tudjuk, hogy egy hamburger megtermeléséhez annyi víz kell, amennyiből négy órán keresztül zuhanyozhatnánk. Tehát vannak nagyon érdekes tények, és eh, én örülnék, ha ezek nem lennének igazak, mert akkor csak folytathatnánk azt a boldog életet, amit eh, eddig éltünk, de sajnos eh, van egy olyan megérzésem, hogy ezek a tények igazak, és ezért is vagyok itt. A 8%-a a vízfogyasztásnak az állattenyésztés veszi fel, illetve az, a vizek szennyezésének is az egyik legnagyobb felelőse különböző vegyszerek, műtrágyák kerülnek a vízbe. Maga, maguknak az maguknak az állatoknak a szállítása is komoly üvegházhatású gáz kibocsátást jelent. A szója és a gabona termelés jelentős részét az állatok fogyasztják el. ...2,2 kalória szükséges ahhoz, hogy növényalapú fehérjét állítsunk elő egy kalóriányit, még az állatoknál 40 kalória szükséges ehhez a hús előállításával. Az állatok, a kérődzők metánt termelnek a gyomorgázok formájában. Bizonyára már hallották, a metán 21-szeres hőelnyelő képességgel rendelkezik a széndiokszidhoz képest. 9-15 évig marad meg a légkörben egy-egy metán molekula. Tehát rengeteg metán molekula halmozódik fel a ö, légkörben. Ez 2002-es adat. Emellett nitrogénoxidokat is kibocsátanak a, az állatok, ami 310-szer súlyosabb károkat okoz, mint a széndiokszid, és 114 évig marad a légkörben. Tehát azok a molekulák, amik most kerülnek a légkörbe, még nagyon sokáig ott fognak maradni. Az emberek egyébként általában nem nagyon tudják, hogy személyesen mit tehetnek az ügy érdekében. Természetesen szeretnének tenni valamit, de nem feltétlenül tudják, hogy mire van lehetőségük a mi kampányunk arról szól, hogy egy napon keresztül ne egyenek húst. Nem olyan nehéz ezt megcsinálni, és érdekes is tud lenni. Mi a hétfőt javasoltuk, de bármelyik nap lehet valójában. Azt gondolom, hogy ennek a gondolatnak a lényege az, hogy nagyon egyszerűen kivitelezhető. Ha most azt mondanánk, hogy legyenek vegetáriánusok, akkor azt nagyon nehéz lenne elérni, mert ehhez szenvedély is kell, és nagyon erős akaraterő. De hogyha csak egy nap, egy napot szánunk húsmentes napnak, az könnyen kivitelezhető. Lehet, hogy egy görbe hétvége után ez még jól is esik. Régebben például nem voltak újrafeldolgozva a hulladékok, régebben az embereket nem nagyon érdekelték a hibrid autók sem. Most már mind a két gondolat elterjedt és nagyon népszerű. Tehát én itt most azt javasolnám, hogy egy ilyen egynapi hús kihagyással komoly eredményeket érünk el, hiszen egy egy ezer mérföldes gépkocsi út káros hatásait válthatjuk ki egy húsmentes nappal. Az Egyesült Államokban, Baltimoreban az iskolarendszer már bevezette 8000 diák számára számos iskolában a húsmentes napot. Svédországban pedig úgy címkézik fel az élelmiszertermékeket, hogy az emberek látják, hogy milyen környezeti kárt okoz az adott élelmiszer előállítása. És így választhatnak. Tehát például rajta van a hamburgeren, hogy mennyi káros gáz kibocsátással jár az előállítása. És lehet, hogy elgondolkozik a vevő, és meg sem veszi. Tehát így észszerűen és okosan vásárolhatnak. São Paulo-ban, Brazíliában Brazília ugye egy nagy húsexportőr, Nos, nekik is van húsmentes napjuk, Nagy-Britanniában pedig egy sor iskola csatlakozott a programunkhoz, a kampányunkhoz. Egy igazgatónővel beszéltem, és ő azt mondta, hogy attól tartott, hogy ő most politizál az iskolában de valójában ilyen negatív visszajelzés nem hallott a szülőktől, mindenki nagyon elégedett volt, a gyerekeknek tetszik a húsmentes nap, mert a jövőjükről szól, elfogadják, gyakran úgy gondoljuk, hogy a gyerekek még fiatalok és nem elég okosak, de nem, nem. Megértik, tudják, hogy ez a bolygó az ő örökségük. És hogyha ezt az örökséget rossz állapotba adjuk át nekik, akkor majd nekik kell kijavítani a hibákat. Ezt már a gyerek fel tudja fogni, és éppen ezért ehhez a dologhoz örömmel csatlakoznak. És mi, mint szülők, mindig a legjobbat akarjuk a gyermekünknek. Amennyiben így járunk el, akkor felelősen döntünk a gyermekünk jövője érdekében. És Pacsauri professzor is mondta, hogy a másik kedvező kihatása ennek a húsmentes napnak egészségügyi lenne, erre rámutatott számos egészségügyi szervezet. Mit tehet az Európai Parlament, és mit tehetnek a világ kormányai? Én azt mondanám, hogy bátoríthatják az embereket arra, hogy csökkentsék a húsfogyasztást. Vannak új etikai érvek is, és nem lenne nagyon etikus eltekinteni ezektől a tényektől. Itt ugyanis most már nem csak egy személyes választásról van szó, mert ez az egész bolygóra kihatással van, és így kell erre a problémára gondolni. Amikor a múltban válsággal szembesültünk, a parlamentek és az emberek megoldották azokat a problémákat. Meg lehetett tenni ugyanis. Képesek voltunk rá Londonban, sok-sok évvel ezelőtt a londoni smog szerepelt az újságok téli számainak a címlapján. És akkor úgy gondoltuk, hogy hát ez nem olyan nagyon, nem egy nagyon súlyos problémát nem látunk olyan messzire, mint, mint korábban. De aztán elkezdtek meghalni az emberek, illetve számos egyéb káros egészségügyi hatása lett, és aztán megoldották a problémát. London most már egy tisztább város, mint akkor volt. Ugyanez igaz a cigarettafüstre is. Az emberek minden további nélkül cigarettáztak nyilvános helyeken. Az én gyerekkoromban a szüleim dohányoztak, anyukám rákba halt meg. Én nem gondoltam arra, hogy van összefüggés. Én magam is dohányos voltam sokáig. De amikor az orvosi szaktudás összefüggésbe hozta a dohányzást egy sor betegséggel, akkor lépnünk kellett, a kormányoknak lépniük kellett. És most elfogadjuk azt is, hogy ebben az ülésteremben senki nem gyújthat rá. Ki kell menni? Elfogadtuk, nagy változás volt, nem volt népszerű, de meg kellett tenni. A bolygó jövője érdekében. E, ezért úgy gondolom, hogy a kormányok és ez a parlament is tájékoztathatják az embereket, bátoríthatják az embereket arra, hogy egy napig ne egyenek húst, heti egy napon ne egyenek húst. A másik dolog, amit megtehetünk, az az, hogy segítünk a gazdáknak. Nyilvánvalóan az állattenyésztés csökkenése negatív hatással jár majd a gazdák eh, életére. De én azt gondolom, hogy a kormányok és a parlamentek segíthetnek a gazdáknak alkalmazkodni. Ugyanis ez is már számos esetben megtörtént a történelem során, meg kellett változtatnunk az életmódunkat sokszor. És most nagyon is szükséges egy újabb változást hozni az életünkbe. El kell magyarázni a gazdáknak, hogy hogyan gazdálkodhatnak, mit termelhetnek, és hogyan érhetik eh, el ugyanazt a termelékenységet más módon, más termékekből alkalmazkodni kell ugyanis. Eh, én magam jártam eh, biofarmon, és annak idején, amikor először elmentem, a gazdák azt mondták, hogy ennek semmi értelme. Most már nem mondják, most már látják, hogy több pénzt kapnak a bio élelmiszerekért, és nagyon sok gazda átváltott a biogazdálkodásra. Ez a titka a dolognak. Ezért vagyok ma itt, azt javaslom, hogy legyen az első lépés egy húsmentes nap, egy húsmentes hétfő, hogy az emberek hozzászokjanak ehhez a gondolathoz. Nem egy vadonatúj dolog ez, korábban is volt már hasonló. 1947-ben Truman elnök az első televíziós beszédében beszélt arról, hogy az európai válságon segíteni kell Amerikának a háborút követően, hogy segélyeket kell folyósítani élelmiszer szállítmányok formájában. 1947-ben ezért Truman elnök azt javasolta, hogy kedden, kedd legyen húsmentes nap, sőt, azt mondta, hogy csütörtökön pedig szárnyast és tojást ne fogyasszanak. És ez valóban megtörtént, de valahogy elfelejtettük a történelmi leckét. A szegénység kérdését is szem kell tartani. 1,4 milliárd ember él mély szegénységben világszerte. Szociális kérdés is ez, sürgető kérdés, és talán az egyik legjobb, amit tehetünk, hogyha csökkentjük a húsfogyasztást. Al Gore volt amerikai alelnökkel is beszéltem egy témáról. Ő a globális felmelegedés elleni harc egyik fontos szereplője, élharcosa, és tőle kaptam ezt, amit szöveget, amit most felolvasok. Ő azt mondta, azt írta, hogy az éghajlatváltozás egyik fő oka a húsintenzív étrend, főként amikor az állattenyésztésben ökológiailag eh, eh, hátrányos, káros módszereket alkalmaznak, és a természetes szinergiát az állatok és növények között eh, megzavarják. 6000 gallon víz szükséges egy kilogramm fehérje előállításához, és hulladék, érgező hulladékot terme a állattenyésztés, tönkreteszi a természetét körös körül. Elgór nem vegetáriánus, de elfogadja azt a bizonyítékot, hogy az húsfogyasztás növekedése összefügg a, a szív- és érrendszeri betegségek terjedésével, a globális e, étrendi e, trendek, kezdeményezések, például a húsmentes hétfő, üdvözlendő kezdeményezés, és fontos részét képezheti annak a stratégiának, amely az emberi egészséget és az éghajlat változást is javíthatjuk. Ezért tehát mindannyiukat arra kérem, hogy tegyék meg a maguk részét, magukért, a gyermekeikért, és azért a bolygóért, amelyet majd örökül kapnak tőlünk, egy nap ne egyenek húst. Köszönöm. Köszönjük, Sir Paul egyetértenek-e Paul mccartney vagy sem. A mai meghallgatással a célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet magára a kérdésre, az állattenyésztés, a húsfogyasztás, az egészség és a környezetvédelem közötti összefüggésekre. Sir Paul, professzor Pacsauri eh, és jó magam aláírtunk egy nyilatkozatot, amelyet röviden felolvasok. Köszönjük az Európai Parlamentnek ezt a meghallgatást. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépésével az Európai Parlament a kormányzatokkal közös felelősséget kampott arra, hogy nemzetközi szinten olyan intézkedéseket hozzon, amelyek regionális vagy globális környezetvédelmi problémákkal, főként az éghajlatváltozással szembeszálljanak, ezért mi hárman arra kérjük az Európai Parlament képviselőit, hogy a ma elhangzott szakértői véleményeket meghallgatva vállaljanak vezető szerepet ebben a folyamatban. Felszólítjuk a kormányzatokat és a Kopenhágában a tárgyalásokban résztvevőket, hogy a mezőgazdaságot, a fejlesztést, a környezetvédelmi és közegészségügyi politikáikat úgy igazítsák, hogy az éghajlatváltozás elleni harcot szolgálják ezzel, az önkormányzatokat pedig Európában és világszerte arra szólítjuk, hogy a köztisztviselők számára vezessenek be egy húsmentes napot, és a fejlett országokat főként, de az egész világot arra szólítjuk fel, hogy változtassanak az étkezési szokásaikon, és hetente egy nap ne fogyasszanak húst annak érdekében, hogy a globális felmelegedést megállítsuk, vagy segítsünk megállítani. Kedves barátaim, az Európai Parlamentben ma felszolgált eh, ételek eh, fele húsmentes. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm azoknak, akik az interneten vagy a televízióban követték nyomon a mai meghallgatást. Köszönjük a szervezők munkáját. Természetesen meghívott vendégeink Nek, hogy eljöttek, eh, Sir Paul McCartney-nak és eh, professzor Pacsaurinak, hogy elfogadták a meghívásunkat.